We have uh, this morning two thematic... Két tematikus anyaggal fogunk ma foglalkozni, elnézést a késésért, de nagyon sok megvitatandó kérdés volt az koordinátorok ülésén. Tehát napirendünk szerint a hatos tematikus munkadokummal foglalkozunk, az éghajlatváltozás kihívásaival küzdő európai gazdaság és ipar. Bass Eichhout a téma társvezetője, ő fog először szólni hozzánk, bemutatja nekünk a problémát. Kérem is akkor, hogy tartsa meg bevezetőjét. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Holland nyelvre váltok, ez az anyanyelvem, ha megengedik. Könnyebben ki tudom fejezni magam rajta. Tehát tegyék fel a fejhallgatót magyarul. Köszönöm, elnök úr, még egyszer. Nos, ebben a munkadokumentumban a gazdasági válság szélesebb alapra helyezésével foglalkozunk, hiszen többféle válság esik ma sajnos egybe. Az éghajlatváltozásról gyakran beszélünk, de jelenleg ö, ugye élelmezési válság is van, víz hiányból adódó válság, természeti katasztrófák, nyersanyagok kimerülése, és ebben a dokumentumban megpróbálunk egyszerre foglalkozni ezekkel a kihívásokkal. És kimutatjuk, hogy miért nem lehet úgy tovább csinálni a dolgokat, ahogy eddig. Tehát egy integrált megközelítést kíséreltünk meg következő évtizedekben várhatóan 9 milliárdra nő a Föld lakossága, ez önmagában is nagy kihívás, és gazdasági növekedést akar mindenki, mindenki szeretne nem csak táplálkozni, hanem egyre kényelmesebben élni, luxus termékekre vágyik minden ember, és ha 9 milliárd lakosa lesz a Földnek, ezeknek az ellátása mindennel nem egyértelmű, nem könnyű kihívás lesz. A klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, és közben ugye a nyersanyagok kimerülő, kimerülése, az energiahordozók megdrágulása is ö, fenyeget. Ezeket külön-külön szokták kezelni, nagyon kevés olyan elemzés van, amely ezeknek a kihívásoknak, globális kihívásoknak egyszerre adna helyet az elemzésben. A víz ö, ez való hozzáférés is nagyon egyenlőtlen és igazságtalan a világban. Sőt, a termőföldhöz való hozzáférés is nagyon ö, igazságtalan, miközben ugye meg szeretnénk őrizni a fajgazdagságot közben, sokaknak nincsen olyan földje, amelyen megteremelhetnék maguknak a szükséges élelmiszert. Tehát egyre több er, globális erőforrás van, kimerülőben van. És nyilvánvaló, hogy e környezeti kihívások mellett e, geopolitikai, politikai, gazdasági kihívások is összefüggésben vannak ezzel. Ezek nem egyenlően érintik az egyes régióit a Földnek, de a geopolitikai feszültségek várhatóan nőni fognak a világban. Az ellátás biztonságának veszélybe kerülése. a mobiltelefonokhoz szükséges különleges fémek kitermelése mind egyre nagyobb függőséget teremt Kínától, Brazíliától, Argentinától, Európában is, de fordítva is ezen régióknak is óriási a függősége, mondjuk tőlünk is. Tehát politikai kihívásokat is jelent ez. Biztos, hogy jó lenne megteremteni legalább az energiahordozó tekintetében az önállóságot, az autonómiát, ez nem csak jó lenne, hanem lassan szükségszerűséggé válik. A politika választhat, vagy felfogjuk, hogy új kifívásokkal állunk szembe, és szembenézünk ezekkel, vagy pedig bedugjuk a fejünket a homokba, és várjuk, hogy mi történik. Hát úgy gondolom, hogy az előzőre lenne szükség arra, hogy Európa tudatosan időben elsőként szembenézzen ezekkel a problémákkal már csak a gazdasági versenyképesség okán is. Nem arra van, arra van szükség, hogy kicsit zöldre színezni a meglévő politikákat, picit elejteni itt-ott a bio és a zöld szavakat, hanem itt egy alapvető nagy gazdasági változásra van szükség, nem egyszerűen a zölddel bekent koporsóra. Tehát valódi zöld gondolkodásra van szükség. Ezt a jelentésben is leszögezem. A természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a takarékosság ö, ö, globális mérőszámokra van szükség. Nem lehet mindent a növekedéssel mérni, a, a, a GDP-vel mérni. Ha hatékonyan akarunk a erőforrásainkkal gazdálkodni, akkor ez azt is jelenti, hogy igyekszünk csökkenteni a felhasználást. Ehhez viszont a gazdasági struktúrák átalakítására van szükség. Jelentésebben, igyekszem provokatívan ö, felmutatni, hogy a GDP-n túl, angolul beyond the GDP is van világ, élet, gondolkodás, és hát kíváncsi vagyok, hogy a kollégák erre majd hogyan reagálnak. A jelentésben számos konkrét intézkedésekre teszek javaslatot. Alapvető új megközelítésre van szükség, az emissziókereskedelem területén is. Az emissziókereskedelemet arra találták ki, hogy piaci ösztönzőkkel ösztönözzék a kevesebb széndiokszid kibocsátás. De jelenlegi formájában nem működik az emisszió kereskedelem, nem jó az ár megalapítás, eleinte ugye nagyon nehéz volt még a jogok árverése is. Jó, ennek a, a bonyolult rendszernek kellett egy bevezető időszak, de most már ott vagyunk, hogy érett korszakába lépett, és módosítani kell rajta. Ez a 20 dollár tonnánként, ez nem tekinthető ösztönzőnek. Ez Európában semmiképpen nem az. Ezért teszek itt javaslatokat arra, hogy valódi árképzés kezdődjön el, ami valóban ösztönöz az innovációra, az energiafelhasználás hatékonyságára. Ha az energiafelhasználás hatékonyságáról beszélünk, akkor Elsősorban az elkerülés, tehát a kevesebb felhasználás fontos, ehhez viszont beruházásokra van szükség, olyan rendszerekre, amelyek kevesebbet fogyasztanak. A politikában még úgy tűnik, hogy nem jutott el ez a gondolkodás, nincsen kellően erős politikai elkötelezettség arra, hogy az alapokon változtassunk. Mindenki visszarettel, amikor látja a kihívás méretét, márpedig valahol el kell kezdeni foglalkoznia a takarékossággal is. Ezt adó eszközökkel is lehet ösztönözni. hogyha azt akarjuk, hogy az emberek ne pazaroljanak, és számos egyéb eszközzel is. A válságot próbáljuk felfogni esélyként, mert most egyre többen, sokan belátják, hogy nem tartható fenn az a fajta pazarló életmódomért folytatunk. Aztán, ahogy ígértem is, széles körűre fogtam a jelentés által lefedett területeket, nyersanyagokról, energiahatékonyságról, a vízügyi politikáról, a mezőgazdasági politikáról is beszélni kell, hogyha a gazdaságról beszélünk legyünk itt Európában az ilyen típusú globális megközelítésű politizálásnak a zászlóvivői. Mert csak így tudjuk megőrizni egyébként versenyképességünket, szigorú értelemben vett gazdasági versenyképességünket is. Mert lesznek akkor olyan régiók, ahol ugyanerre rájönnek, és hatékonyabban, gyorsabban lépnek előre. Tehát fennmaradásunk ö, szempontjából fontos, hogy előre meneküljünk. Ez tipikusan politikai feladat. Várom a megjegyzéseiket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Kérem most akkor a kollégákat, hogy tegyenek föl kérdéseket, mondják el véleményüket. Per Pervans ez először. Nagyon köszönöm. Köszönöm igazán ezt az ismertetőt. Azt hiszem, hogy néha az a benyomásunk, hogy ezek a kérdések nem igazán tartoznak a válsághoz, de hogyha egy kicsit úgy távolságtartással nézi az ember, akkor rájön, hogy mindenképpen a diagnosztikát is be kell venni abba a stratégiába, amit javaslunk a válságból való kiláboláshoz. Nos, amikor ezekkel a kihívásokkal foglalkozunk, akkor szeretnék egy kicsit visszatérni saját magunkra ugyanis úgy gondolom, hogy a válság előtt, amikor az Európai Unió a német a elnökség alatt 2007 márciusában meghatározta azt, ami szerintem a szívét nevezi ennek a stratégiának, gyakorlatilag nem mást fogalmazott meg, mint a fejlődési modelljét. Nos, én azt tartom nehéznek, hogy milyen konklúziót is vonunk le ebből a diagnózisból, ebből a meghatározott stratégiából, mert nem biztos, hogy ez jó volt. És ezért gondolom, hogy a jelentésünk fontos lehet ebből a szempontból. Mert ami eddig történt, az gyakorlatilag nem más, mint az, hogy elkészült egy energia-klíma jogalkotói csomag, ami gyakorlatilag a belső piac keretét adja ezen a téren. Nekünk viszont az hiányzik, hogy közvetlen beruházások legyenek, Ugye tudjuk, hogy a tagállamok milyen állami adóságokkal rendelkeznek, és ugye ez nem lehet az állami befektetéseket mobilizálni. Márpedig erre szükség van, ahol az Európai Uniónak mégpedig jelentős mértékben el kell játszani a saját szerepét az eurókötvények és egyéb lehetőségek segítségével, amire már utaltunk. Úgy gondolom, hogy azért van néhány projekt vagy elképzelés, ahol az Európai Unió fellépése mégpedig közvetlen módon nagyon hasznos lehet. E példaként említeném például a kutatást, a fejlesztést, de ugyanakkor egy olyan hálózatnak a kialakítását is, elektro, az elektromos ö, ö, hálózatok kialakítását, ami valós kihívás, mert hát ugye évekig tart, és kell a mediátor szerepe is, úgyhogy az Európai Unió és a bizottság végül is fontosnak, fontos szerepet kell, hogy vállaljon, és felelősnek kell lennie a kilábalásért. Aztán nyilván az árak fontosak, hogy beruházásra ösztönözzenek, de ugyanakkor a fogyasztót lebeszéljék a fogyasztásról, de ugyanakkor igazságosnak is kell lennie, hogy ne legyen hiány az elektromos áramból. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy bizonyos időpillanatban szabályozni kellene az árat, és ezt meg is kellene vizsgálni közelről, mint lehetőséget. Csak kettő gondolatot engedjenek még meg, nem akarok túl sokáig beszélni. A társ jelentés készítő témája, hogy hogyan is járjunk el Hát néha az Európai Unió ott összekeverik, amikor is a harmadik felekkel te tárgyal ezekről a témákról, a szerződé, az ellátásról, a gáz, az olajellátásról, például Oroszországgal, és nem egyes tagállamok feladata kellene, hogy ez legyen. Végül, egy kicsit sajnálom, és erről beszéltem is kollégánkkal, hogy összekeveredik az az elképzelés, hogy ha teljes hozzáállásváltást szeretnénk itt a CO2 kibocsátás, az energiafelhasználás terén, akkor nem csak az ár szempontjából kell ellen, elemezni a GDP százalékos értékében, hanem az összes többi mutatót is meg kell vizsgálni, Eh, amivel már nagyon sokat foglalkozott eh, Joseph Stiglitz vagy Jensen kollega, eh, hogy megelőzzük a nyilvános vitát. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani a vitához való hozzájárulásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Perti Kájnán asszony kap szót. Alá szeretném húzni egyes aspektusok jelentőségét, amelyek szerepelnek a jelentésben. Szeretném folytatni az árképzési mechanizmus jelenlegi trendjét, és megtudni pontosabban, hogy milyen hatása van az árképzésnek a különböző ágazatokban. Nem csak támogatással lehet hatást elérni, hanem jogalkotással is és nekünk erre kell főleg gondolnunk, és a válság kapcsán is kiderült, a piac nem tud minden problémát, különösen a saját magától generált problémákat megoldani. Tehát igenis ki kell egészíteni a piaci mechanizmusokat, hagyni kell a piacot egyfelől az ár kialakítására, van, de a szindioxid kibocsátások esetében az IPPC normák betöltéséhez, be, teljesítéséhez végül is hozzájárult a piac, hiszen megmutatta, hogy melyik a legolcsóbb energiahordozó, miután lett ára a szennyezésnek is. De ehhez jogalkotásra is volt szükség, amelyek környezeti szempontokat figyelembe vettek. Mint a, az Eco, Eco Design irány, irányelv, amely beszámítja a termékek árába a termék gyártása során keletkezett környezeti károkat is. És ezt rá hárítja a gyártókra. Itt most különösen Oroszországról van szó. Ami az elképzést illeti, itt azonban mondom felmerülnek szabályozási, támogatási, költségvetési szabályok is óriási támogatásokat kapnak egyes cégek, EU szinten is, de a tagállamokban különösen. Nagyon torzított ez az, ez az aukciós rendszer, az árveréses rendszer. Tehát először meg kell szüntetni, mind az EU részéről, mind a tagállamok részéről a, a támogatást, és meg kell támogatni a az környezetszennyező rendszerek létrehozására irányuló innovációt elért. Tudjuk, hogy a tagállamok sok költségvetési forrásból, akár eladósodás árán is támogatnak bizonyos ágazatokat. Ennek véget kell vetni. Más új típusú ösztönzőkre és innovációra van szükség. És ebben a közféra és a magánszféra együttműködésének nagy jelentősége lehet. Mert nincs jelen egyik vagy másik szférában sem minden erőforrás, amelyre szükség lehet. Nyilvánvaló nem könnyű a, a magánszféra pénzeit megmozgatni, de a Private Equity Fund például jól működik példaértékű, ebben van európai pénz is, nemzeti pénzek is, és a többit pedig a résztvevők, a magánszféra adja bele. Még egy utolsó rövid megjegyzésem lenne, engedjék meg. Hogy elmondjam. A cégekkel és a tudományos szférával való együttműködésre új típusú javaslatokat kéne megfogalmazni az EU 2020-as stratégiában is. Az a benyomásom, hogy ezek ugyan szép és jó gondolatok, amelyek benne vannak, de nem elég konkrétak, és még majd a mi feladatunk lesz, hogy kitaláljuk ezeken az alapokon, hogy hogyan lehet ösztönözni az energiafelhasználás, az anyagfelhasználás hatékonyságát, és hogy kitaláljuk azokat az intézkedéseket, mechanizmusokat, amelyek valódi változásokat generálhatnak kolléga. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A tisztelt előadóhoz két gondolattal fordulnék először is. Én úgy tudom, hogy a kóták árverezése még nem indult be az EU-n belül, csak valamikor 2012-re tervezik. Ami viszont most előttünk van, a Kyoto utáni kvóta kereskedelem, ami viszont már fennáll az országok között, és már vannak tranzakciók, bár nem sok. Például tudom, hogy Magyarország és Japán, Lettország, Ausztria között például létezik mindez teljesen nyitottak az árak, és a Kyoto utáni kvótakereskedelem keretén belül folyik. Úgyhogy amikor az LTS e árverezési rendszer változásáról beszélünk, akkor hogyan is fogalmazzak? Hát nem vagyok igazán optimista. Mert először is meg kell szilárdítani a létező rendszert, amit pedig 2008. decemberében hoztak létre. Én ott voltam ezen az ülésen, és tudom, hogy nyolc ország harcolt konkrét körülmények és lehetőségekért, amikor a kvóta 10%-a árverezés nélkül kerülhetne egy ország rendelkezése alá. Tehát változtatni kell a jelenlegi rendszeren, hogyha az árverezéstől meg akarunk szabadulni hát amíg még nem indult be igazán ez a rendszer, tehát 2012-ig talán nem kellene bántani, amíg az új rendszer nem kezd el működni. A második dolog. Nem igazán értem, hogy hogyan lehetne szabályozni az árat, mert a rendszer értelmében az árverezés kiinduló áráról van szó általában. És hogyha valaki az ETS kvótát az EU belül meg akarja vásárolni, akkor felmegy az ár. Azzal egyetértek, hogy legyen egy minimál ár, amit a kormány megállapít, de ez nem a végső ár. Úgyhogy ezért nagyon óvatosan fogalmaznék, hogy bármit is dokumentumba foglaljunk, hogy majd mi megállapítjuk az árakat. Talán általánosságban jobb lenne, hogyha inkább felgyorsítanánk ennek a rendszernek a működés belépését az EU-n belül, és változásokat eddig még, amíg nem igazán működik az életben, ne eszközöljünk. Köszönöm. Euh, Köszönöm, elnök úr. Alapvetően két dolgot szeretnék mondani, mondja Engel úr. mindig nagy elszántsággal mondják nekem, hogy a jövő gazdasága zöld lesz. Ezen mindig meglepődöm, bár nem kértelkedem abban, hogy a zöld gazdaságnak hozzáadott értéke van, azt viszont igen, mégpedig nem is kicsit, hogy a zöld gazdaság képes lesz kibáltani mindazt, ami most, lé, most a gazdaságban él. Úgyhogy végezetül olyan kérdés ez, hogy hát ugye nyilván lehetnek új munkahelyek, amelyet mondjuk zöld szín alatt hoznak létre. De igazán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a zöld dimenziója a gazdaságnak arra hivatott, hogy kiváltsa azokat a gazdasági szférákat, amelyeket ma ismerünk. Aztán azon töprengtem, hogy tényleg jó dolog-e, óvatos dolog-e, hogy ha úgy teszünk, hogy átirányítjuk gondolkodásunkat egy zöld gazdaságba, és Észak-Amerika és Ázsia sem igazán teszi azt még, mégpedig elfogadható időn belül. Egy másik dolog, amit már felvetettem, ami lenyűgöz, de ez teljesen filozófiai kérdés, mert nagyon kevés emberrel lehet ezzel, ezt megvitatni. Ez nem más, mint a GDP-n túli gondolkodás. Tehát a potenciálisan nulla növekedés, és annak ellenére az Európai Unió prosperálni tudna. Mindannyian tudjuk, hogy ez a növekedési ráta, amit tapasztaltunk, akár a tagállamok, akár a teljes EU, nem igazán ö, fogjuk elérni ezt az elkövetkezendő években. Tudjuk, hogy a TB rendszereknél is ez probléma, ennek ezek fir, fir, finanszírozása, és szerintem azonnal felvetődik a kérdés, e-, ezért, hogyan is fogalmazzak, hogy olyan gazdasági logikával kellene gondolkodni, egy olyan egyensúlyjal, ami örökre nem kvantitatíve határozza meg azt, hogy a szociális szükségleteket kielégíthessük. Olyan terület ez, ahol úgy gondolom, hogy eddig még nem nagyon kalandoztunk, főleg tudván, hogy eléggé hosszú ideig kvantitatíve gyenge növekedésnek nézünk elébe. Az egész világon így lesz ez, és amíg ez így lesz, addig a TB nagy kihívások előtt áll. Úgyhogy azt szeretném, hogyha ez a téma is azonnali sürgőséget élvezhetne az a válság előtti időszakban úgyhogy átalakíthassuk a jelenlegi helyzetet egy picit. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Gunnar Hökman. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az elhangzottakat. A legtöbb javaslatot teljes szívemből támogatom, ami a mezőgazdasági politika módosításait illeti. Más dolgok ban szkeptikusabb vagyok. Ahogy az előttem szóló is használta a krízis utáni posztkrízis kifejezést, tudnunk kell, hogy nem csak krízis utáni nak hívható a következő időszak, hanem egy következő időszak előttinek is, és bizonyos értelemben egyfajta gazdasági fejlődésnek is a poszt a végső szakaszában vagyunk. 30 év meglepő növekedésének lehet, hogy most vége van. Ha ezt a jelentést 30 évvel ezelőtt írták volna, akkor a római klubra hivatkozott volna, amely már akkor megjósolta, hogy különösen ilyen felgyorsuló gazdaságban előbb-utóbb felmerül majd az, hogy kimerülnek az energiatartalékok és az energia hordozók és egyéb ásványanyagok. Ez már akkor is látható volt. És mégsem ö, sikerült a gazdaságot fenntartható pályára állítani. Azt reméltük, hogy majd a félvezetők bevezetésével ö, minden probléma megoldódik, az egész gazdaság digitalizálása majd azt jelenti, hogy kevesebb energiára lesz szükség. De az utóbbi 30 év nem ezt mutatta. A világban az emberek életminősége, a környezet minősége ö, alapvetően romlott, bár ö, az is igaz, hogy egy négyszeresére nőtt a jó módban élni akarók száma. Nőtt az emberi méltóság, ugyanakkor a környezeti vezet felhasználásának lehetőségei előtt megnyíltak, most viszont bezárulnak. Voltak új energiamahordozók, amelyek azonban megint úgy tűnik, hogy elérték teljesítőképességük határát, és most már tényleg bekövetkezik a hiányok időszaka nem igaz az, hogy objektíve kevés lenne a termő terület, hanem arról van szó, hogy rossz a mezőgazdasági felhasználás. Jobb, hatékonyabb, okosabb gazdálkodással sok problémát meg lehetne oldani, sőt bizonyos energiaügyi problémákat is meg lehetne oldani. Bizonyos értelemben a mezőgazdaságban egy új zöld forradalomban még mindig van esély, Afrikában óriás területeken élnek emberek szegénységben, noha elvileg meg lehetne teremteni a termelés feltételeit. És remélem ugyanakkor, és erre vannak jelek, hogy lesznek új technológiai áttörések. És ilyen értelemben kell elgondolkodnunk a politika, az állami támogatások rendszerén, hogy ezeket kéne megtámogatni. Nem értem ugyanakkor, hogyha azt akarjuk, hogy a világ többet ruházzon be a szegény régiókba, akkor egy időben ezzel hogy lehet megadóztatni a pénzügyi tranzakciókat. Ha megadóztatjuk a tranzakciókat, akkor kevesebb pénz lesz a legszegényebb régiók fejlesztésére. Tehát ez pont lelassítja a környezettudatos fejlődést. Elnök. Hatan kívánnak még szólni a témában. Felolvasom, hogy kik ezek, hogy mindenki tudja, hogy felvettük a nevét. Donata Hübner, Mrs. Jakonszári, Sven Gigold, colleague Huntis and Thomas Mann. So the next one is colleague Weiger. Thank you, Mr. Chairman. I, I... Elnök úr, be kell vallanom, hogy nagyon nagy hatással van rám a jelentés zöld színe, zöld színezete. Nagyon szerethető ez a jelentés, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a jelentés struktúrájához, hiszen ez jó lehetőséget kínál arra, hogy hogyan lehet létrehozni a megfelelő szakpolitikát ezen a területen. Két rövid észrevételem van, illetve két kérdésem van. Egyrészt <clears throat> hipokrácia, képmutatás uralkodik akkor, amikor az energiaforrásokról beszélünk, de az atomenergiáról nem beszélünk. Azt hiszem, hogy minden európai országban egyfajta nem formális megold, megállapodás van napjelen, de mi szerint, hogy nem beszélünk erről, hallgatunk erről, pedig a jövő egyik nagy és nagyon súlyos kérdése ez. Sok ország számára az én hazámban például az energiafelhasználás egy harmada származik a egyetlen atomerőműből. Úgy gondolom tehát, hogy fontos, hogy kockázatot is vállaljunk, és konkrét módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Van már is egy második kérdésem is. Mégpedig nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a víz kérdésére, a víz hiányosságának, a víz szűk voltának, nem meglétének kérdésére. Hiszen beszélhetünk arról, hogy nyersanyagokkal hányadán állunk. De ne felejtsük el, hogy a víz csak egy formájában jelenik meg. És nagyon súlyos problémát jelent a víz hiánya. A víz hiány nem csak Afrika számára, hanem Ázsia nagy részében is ezért úgy gondolom, Ezért úgy gondolom, hogy többet kellene beszélni a víz problémájáról ebben a dokumentumban. Donata Hübner. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hogy miért van szükség éghajlatbarát növekedésre? Két okot tudok felsorolni. Egyrészt Minnyáján jobb életminőséget szeretnénk biztosítani nem csak maga magunk számára, hanem gyermekeink számára is. Másrészt pedig fel kell készülnünk globálisan arra, hogy három-négy új milliárd, három-négy milliárd új fogyasztó kapcsolódik be a globális gazdaságba az elkövetkező években. Ezért, és ezt vettem fel, figyelembe kell venni, hogy az éghajlatváltozás kihatása Európában területileg meglehetősen aszimmetrikus az éghajlatbarát növekedés megjelenésével. És éppen ezért nagyon fontos a regionális és a helyi hatóság bevonása és minnyáján tudjuk, hogy Európában, a városainkban nyerjük meg, vagy veszítjük el az éghajlatváltozás megállításáért vívott csatát. Hogyha az európai gazdaság keretein belül gondolkozunk, mindazok a iparok, amelyek a magasabb széndiokszid ár miatt nagyobb költségeket viselnek, területileg is nagyon koncentráltak. Figyelembe véve tehát a, a kihatás aszimetriáját és a válaszadási kapacitás aszimetriáját, azt mondhatjuk, hogy a növekedési potenciálok meglévő diszparitásokat mutatnak, aránytalanságokat mutatnak. Figyelembe véve a helyhatóságok fontos szerepét is Európában, nem szabad őket elfelejtenünk, de hogyha közágazat döntéshozatalát megvizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy a mindennapi döntések, a hatóságok mindennapi döntései pozitív kihatással vannak, vagy negatívval a környezetre. Gondoljunk a zöld technológiák felhasználására a középületekben, vagy az épületszigetelésre, vagy a közbeszerzésben, a zöld szempontok alkalmazására, vagy pedig a városi közlekedés kizöldítésére. Ezek a döntések, ezek nagyon nagy kihatással vannak tehát az általános um, helyzetre. Természetesen mind európai, mind globális, mind nemzeti szinten is nagyon nagy szükség van a célirányos stratégiákra, de nem szabad elfeledkeznünk a helyhatóságok szintjéről. Különösen akkor nem, amikor az éghajlatváltozások költségén gondolkozunk. Anélkül, hogy helyi vagy regionális költségekkel rendelkeznénk, költségvetésekkel rendelkeznénk, Nos, hát enélkül a jó jogi keretfeltételek nem lehetnek hatékonyak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja a következő felszólaló. A tuleva raportia, kun sitten joskus arvioidaan, niin varmasti... Ezt a jelentést még egyszer értékelni fogják, és az egyik kritériuma az értékelésnek éppen az lesz, hogy szerepele ebben a jelentésben kitekintés a jövőre. Feltérképezzük-e, hogy várható a további krízis. Hökmár kollega arról beszélt, hogy rendelkezésünkre állnak még a területek. Ez így is van. De felmerül mégiscsak a kérdés, hogy a gazdag arab országok Oroszországban miért vásárolnak területeket? Vagy Finnországban? Hát a válasz úgy hiszem, hogy elég egyszerű. A földterület a spekuláció egyik eszköze lehet, és ez egy gazdasági bázisa alakulhat át. És hogyha a jövőbe tekintünk, és megkérdezzük, hogy milyen krízisek fenyegetnek bennünket, akkor ki kell térni a földterület kérdésére is. Erről egyébként a szövegünk is szól. A zöld szempont természetesen nagyon fontos, de hát nem lehet, hogy a régi eljárásokra hagyatkozzunk. És mindig arra is gondolni kell, hogy a jövő mit rejteget tarsójában, mit hoz nekünk a jövő. Húsz évvel ezelőtt a papíripar például high-tech iparrá vált. És így a növekedést meg lehetett változtatni de azért ebben a jelentésben mégiscsak célra vezetőbb volna, hogyha konkrétabban szólnánk arról, hogy mit is jelentsen, mit is jelentene a zöld növekedés az ipar számára. Úgy hiszem, hogy ez egy intelligensebb energiapolitikát kell, hogy jelentsen, intelligensebb gépjárműpolitikát kell, hogy jelentsen. Jövőképre, vízióra van tehát szükségünk ebben a szövegben. Ami pedig az izlandi vulkán kitörést illeti, hát ez egy katasztrófa volt. És egyben emlékeztetett arra, hogy sok minden történhet. Én nagyon szeretem a konkrétumokat, és úgy hiszem, hogy azt kellene mondanunk, hogy Európában gondolkodjunk el, és biztosítsuk a közlekedés reneszánszát. Tegyünk meg mindent ennek a felvirágoztatásáért, de attól félek, hogy ennek az ellentéte fog történni, egy eladósodott világban élünk, a pénz nem áll rendelkezésünkre, és voltak éppen hol takarékoskodnak, hát a vasutaknál. A zöld növekedés és a zöld dimenzió konkrétabb formát kell, hogy öltsön ebben a jelentéstervezetben. Köszönöm. Sven. Well, <clears throat> I think that the, this discussion here... Nos, úgy hiszem, hogy ez a vita abszolút nagy fontossággal bír a ké- annak a kérdésnek a megítélésében, hogy a mi rendkívüli bizottságunk, vagy adhok bizottságunk egy olyan jelentést tud-e elkészíteni, amely a krízis súlyosságáról szól, de ugyanakkor az új konvergenciát felvázolja. Hogyha sikerül azt a hagyományos különbséget áthidalnunk, amely a földünk érdeke és a gazdaság érdeke között tátong, Hogyha ezt a szakadékot sikerülne áthidalnunk, és ezt az áthidalást be tudnánk ágyazni, tehát a hidat ágyazni a szélesebb körű gazdasági kontextusban, akkor jó esélyünk volna arra, hogy nagy konszenzust hozzunk létre, széleskörű konszenzust hozzunk létre a különböző frakciók között a parlamentben. Ezért tehát nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket nagyon komolyan vitassuk meg és ezért néhány pontról is szólni szeretnék. Hökmark úr. Nagyon fontos számomra, hogy elmondjam, hogy ez a jelentés 30 évvel ezelőtt ezt a jelentést a zöld mozgalomban senki se írhatta volna meg. És a jelentés következtetései teljesen kül- különböznek a zöld mozgalom eredeti álláspontjaitól. Ki szeretném hangsúlyozni ezt, hiszen bizonyos módon ez a jelentés és a jelentés által alkalmazott instrumentumok azon a mély meggyőződésen alapulnak, hogy a piacok nagy szerepet játszanak a változás elérésében. Másodszorban pedig a jelentés a zöld mozgalomban már-már vallásos pozícióval rendelkező kérdésre is válaszol, jelesül, hogy hányadán állunk a növekedéssel. A zöld mozgalom nem azt mondta, hogy nem akarunk több növekedést, hanem azt szoktuk mondani, hogy a GDP nem a megfelelő mérőszáma a jólét mérésére. És ezért azt mondtuk, hogy csökkenteni kell a föld, föld kizsákmányolását. De hogy mennyi GDP felel meg a célnak, nos hát jóknál fogva a jelentés erről nem beszél. Ebben a jelentésben, és nagyon köszönöm a segítségüket, egy, ebben a jelentésben tehát egy olyan javaslatot szerettünk volna tenni, amely megfelel azon célunknak, hogy megvédjük a Földet, a bolygónkat, másrészt pedig elfogadható volna egy olyan álláspontot képviselők számára is, amely hagyományosan nem zöld álláspont. Ez itt a vita lényege. Ezért tehát arra buzdítom önöket, hogy gondolkodjunk el közösen azon, hogy a GDP e a megfelelő mutatószám, és hogy nem lehetne-e ez a kérdés, az a közös álláspont, sarokpontja, amelyben megállapodhatnánk. Jelesül, hogy a GDP nem egy öncél, és a jól lét mérőszámai nem felállnak meg a GDP-nek. Azaz tehát, hogy világos határok közé kell rendelni a földrész, a bolygónk felhasználását. Arra a kérdésre pedig, hogy mi a zöld gazdaság lehetséges méretem, a következőt mondhatom. Vannak a zöld gazdaságnak különböző értelmezései. Vannak ugye a szénerőművek, az atomerőművek, a hagyományos gépjárműforgalom, a hagyományos hús fogyasztás a hagyományos gazdálkodással, mezőgazdasággal, és akkor jól van, most akkor egy-két elektromos autót vezetünk be, vagy vegetáriánus ételeket szolgálunk fel az zöldeknek, tehát megmarad a régi rendszer, de valamilyen megújuló energiaforrásokat is hozzárendelünk. Ez volna zöld út? Nem, nem. Ilyen módon nem érhetjük el a konvergenciát, hiszen az bolygót a régi iparformák tönkre fogják tenni. Nem ezt akarjuk tehát elérni, hanem mit akarunk elérni. Azt szeretnénk elérni, hogy a fogyasztás és a gyártás destruktív formáit egy olyan móddal helyettesítsük, amely biztosítja a bolygó megélhetését és az emberek jólétét. És ez megfelelhetne a GDP nettó növekedésének, és a foglalkoztatás nettó növekedéséhez is hozzájárulhatna. Ez volna tehát az alap, amelyből kiindulhatunk. Lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy a római klub tévedett, és ön is azt mondhatja, hogy lehet, hogy itt a kimerülő energiaforrások és nyersanyagforrások alaptézisén nyugszik mindaz, amit mondok, és lehetséges az is, hogy az emberiség mindig kreatívan újabb és újabb helyettesítő eszközöket és forrásokat fog találni a kifogyó energiaforrások vagy nyersanyagok számára. Meg lehet, hogy így van ez, de ez egy nyitott kérdés. Nem tudjuk biztosan, hogy helyettesíteni tudunk-e valamit, vagy sem. A krízisben látjuk, hogy bizonyos piacokon nehézségek merülnek fel. Már az EKB és sok mainstream, tehát nem zöld um, ügynöksége kutatásokat folytat a véges források, a véges nyersanyagforrások kutatására. Nos, hogyha a kulcsenergia vagy nyersanyagforrásokat nem helyettesíti semmi, és a közgazdászokat az óvatosság elve vezeti, akkor hatékonyabbá kell tennünk a nyersanyagaink, energiaforrásaink felhasználását. Ezt a vitát, erre hívom meg önöket, és ezt a vitát kell nagyon komolyan vennünk és remélem, hogy mindent megteszünk azért, hogy a hagyományos ideológiákat áthidaljuk azért, hogy létrejöhessen megvalósulhasson a konvergencia. Ha ezt elérjük, akkor azt mondhatjuk, hogy áthágtuk a hagyományos ideológiai árkokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Huntis képviselő. Köszönöm szépen a jelentéstevő kitűnő munkáját, hiszen két pontra emlékeztet, amelyel magam is egyet tudok érteni. Egyrészt, hogy a krízis nem csak gazdasági és pénzügyi válság, hanem környezeti válság is. És egyben élelmiszer ellátási és energiaellátási krízis. Ez egy sokkal átfogóbb megközelítés, és úgy hiszem, hogy ezt is figyelembe kell vennünk akkor, amikor a krízisről beszélünk. A második észrevételem pedig a következő. A krízis arra emlékeztet, hogy a növekedés nem csak a GDP-t jelentheti, nem csak GDP-ben mérődik, hanem a növekedés gyakran túlmutat a puszta számokon. Néha a számokból esetleg gazdagság tűnhet elő, de az emberek mégiscsak szegények. Gyakran ezt mondjuk Görögországban, ahol bizony számokkal megégettük a kezünket. Vegyes sek a javaslataink, hiszen az atomenergia kérdéséről újra meg kell nyitni a vitát, hiszen a Csernobil és más események után az atomenergia marginalizálódott. Most persze idézőjelesen könnyű és tiszta megoldásnak tűnik, de úgy hiszem, hogy ez a megközelítés téves. Épp úgy téves, ha azt mondjuk, hogy élelmiszerellátási válság van, és ezért most átállunk a GMO-kra. Épp így téves azt mondani, hogy energiahiány van, ezért átállunk az atomerőművekre. Nem, de a vitát meg kell nyitni, és fontos, hogy széles körűen minden szempontot figyelembe véve Vizsgáljuk meg ezt a kérdést az elkövetkező időben. Úgy hiszem, hogy ez egy jó megközelítés. Még két konkrét pontról is beszélni szeretnék. Egyrészt a kibocsátás kereskedelmi rendszerről szeretnék szólni. Itt nagyon sok kérdőjel jelentkezik, hogy ez hatékony-e és azt hiszem, hogy a működésére is rákérdezhetünk, hogy nem célra vezetőbbe, ahelyett, hogy szigorúbbá tesszük, nem helyesebbe, hogy ahelyett, hogy ezt a célt értük volna el, egy új piacot hoztunk létre. És ilyen módon mégiscsak nagy kérdések merülnek fel bennem, hogy ez a rendszer hatékonya, és hogy valóban csökkenteni lehet-e a kibocsátást ezzel a rendszerrel. Ha pedig nem, és hogy felmerül az is, hogy nem jogos kritika érje ezt a rendszert, és voltak éppen nem kommodifikáljuk, áruvá tesszük a kibocsátást. Tehát nem tudom, hogy a jelentéstében nem tud ebbe segíteni nekem, hogy ezt tisztázok, Ami pedig a finanszírozási eszközöket illeti, amelyek segítségével a technológiai átállást támogatjuk a cégeknél. Nos, hát a strukturális alapokra teszik a hangsúlyt, de célra vezető volna azon cégeket jobban megterhelni, akik monopól helyzetüket használják ki. Köszönöm. Thomas Mann, köszönöm szépen, elnök úr. Gigold kollégának és másoknak azt kell, hogy mondjam, hogy a környezetvédelem már nem csak a zöldek területe, más tagállamok, más politikusok és más pártok interiorizálták ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos volt, hogy a zöldek létrejöttek, akár koalíciót is lehet kötni a zöldekkel, de úgy gondolom, hogy a hosszú távú felelősségvállalás, a fenntarthatósági politikán való gondolkozás céljai most már különböző pártok um, programjában szerepelnek. Mi több, egy-két álláspont úgy fogalmazódik meg, hogy mi valósítható meg ebből, és mi a jövő zenéje. Fontos tehát, hogy az ideológiákat feladjuk, elforduljunk az ideológiai vitáktól, és megvitassuk, hogy mit lehet most megcsinálni, megvalósítani. Ezért a jelentéstervezet egy kitűnő alap, de ugyanakkor látni kell, hogy most a gazdaság és pénzügyi válságról van szó, de hát van élelmiszerválság, mint az előttem szóló szólt, aztán van oktatáspolitikai válság, bár itt nincs is európai jogkör, de hát rengeteg fajta válság van, és azt hiszem, hogy koncentrálni kell a jelentésben. Pervans Beresznek nem lesz könnyű dolga, hogy különböző munkaanyagokat integráljon egy dokumentumban, egy olyan dokumentumba, amely célra vezető, de azonban egy-két pontot nagyon célra vezetőnek tartok, például, hogy az európai energiahálózatok finanszírozhatóságának kérdését megvizsgáljuk. Günther Oettinger eh, foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, eh, meg is bíztuk biztosként. Másrészt pedig különböző um, in, intézkedésekre van szükség az éghajlatváltozási tényezők csökkentése érdekében. Egyébként eh, a német szövetségi kancellár volt környezetvédelmi miniszter. Valóban úttörő szerepet játszott itt a, a 20%-os cél kitűzésében. Tehát minnyáján minnyájunk hasznára válnak a jó környezetvédelmi intézkedések, hiszen több eh, Európai Uniós tagállamban erős a környezetvédelmi ipar ez egy pozitív ö, szempont. Azután a Robin Hood vagy a Tobin adó kérdését egy nagy kérdőjellel látnám el, és a széndiokszid adóval is szkeptikus vagyok, hiszen hogyha a széndiokszid adót kivetjük, akkor ö, ezt nem a költségvetési lukak betömésére használhatjuk, hanem kizárólag az intézkedések alkalmazására. Az Európai Globalizációs Alapról is beszélt, és az ESF-ről, az Európai Szociális Alapról, Nos, örülök, hogy az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap a globalizáció áldozatává vált munkavállalókat segítheti, de itt egy proaktívabb megközelítést tartanék szükségesnek. A foglalkoztatási szakbizottságban ugye részletes vitát folytatunk mindig ezekről a kérdésekről, de még egyszer mondom, nagyon jó, hogy van itt egy konkrét segítség az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapból. Azt mondhatjuk majd, hogy azt mondhatják az emberek, hogy láma Európa segített is. Tehát jó irányba mutat a jelenség, de világos irányt kell neki meghatározni, és ez Pervansnak nagyon nehéz feladatot jelent. Majd köszönöm, megadom a következő következő felszólalónak a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat, és hadd kezdjem azzal, hogy nem igazán a zöld ügyet támogatandó vagyok itt, szándékosan, és ezt tényleg a brit kollégának szólom, nem arról van szó, hogy a római jelentésről, a római klubról volna itt szó, tele van új dolgokkal, és úgy gondolom, hogy ez teljesen új mozgalom, ezt már kollégám is említette, pontosan itt keresük az új koalíciókat, mert várjuk, keresük az új gazdaságba vezető utat a jövőbe. Én ugyan zöld vagyok, de ez csak véletlen. Itt nem pusztán zöld anyagról van szó. Olyan anyagról, van viszont szó, ahol új gazdaságot keresünk, és biztos vagyok benne, hogy sok közös pontot fogunk találni, ezt már sokan elmondták itt a hozzászólók közül is. Úgyhogy néhányan nyilván meglepődtek azon, hogy annyira zöld ez az anyag, de hát bocsánat, én már csak ilyen vagyok. Egy picit hadd térjek vissza itt a római klubra, mert 2001-et említeni szeretném, ugyanis akkoriban született ez a jelentés, és a szerző újra felvetette ezt a témát, és az energia témában még mindig ugyanaz a cél. Úgyhogy a 2001-es jelentést kellene elolvasni, mert az a következő lépése a Római Klubnak, és hogyha összehasonlítjuk, akkor rége, tényleg ugyanaz a cél, bár a 70-es évekről volt szó akkor, de energia szempontból igazából gyakorlatilag helyes úton jártak. Úgyhogy ami a római klubot illeti, mindenféle érvet fel lehet itt vetni, de talán érdemes lenne azt a jelentést is megvizsgálni. Ami az időzítést illeti, tökéletesen egyetértek ezzel, a legnagyobb probléma viszont az, hogyha csak a piacokra hagyjuk az új fenntartható, vagy zöld, vagy nevezzük akárhogy gazdaságot, gazda, hatékony gazdaságot. Tehát a probléma az, hogy általában a piacok túl későn reagálnak. Jó, persze lesz ö, ö, árösztönzés, lesz innováció, és az sokat segíthet, na de időben? És pontosan ezért, az időfaktor miatt azt mondom, hogy bizonyos politikákra van szükség, hogy ez tényleg bekövetkezzen. Mert ha megvárjuk azt, hogy az ár ösztönző korrekt legyen, akkor lehet, hogy megint neki megyünk csak a falnak. Úgyhogy szeretnénk ezt elkerülni, és ezért tökéletesen egyetértek, az időzítés, az időfaktor nagyon fontos. Ami a föld kérdést illeti, mert persze itt lehet nagyon érdekes vitákat folytatni erről, de már kutattam ezen a téren, mielőtt képviselő lettem. Tehát, ha megnézzük az agráriumot, pillanatnyilag a teljes földhasználat 40% az agráriumban van, 20% mint például a különböző tundrás területek, a sivatag, egyebek nem hasznosíthatók, 30% az erdő. Tehát, ami a rendelkezésre álló területet illeti, hát ez nem olyan nagy. Persze, a hatékonyságunkat növelni kell, de hogyan? Nyilván vannak olyan országok, amelyek a fejlődő országokban felvásárolják a termőföldet, mert tudják, hogy nem lesz elegendő. Úgyhogy most megszerzik ezeket a területeket. És persze a nagy kérdés az, hogy a termelékenységet hogyan tudjuk javítani. Megint csak innovációt említenék itt, de arra figyelmeztetnék, hogyha csak mondjuk a, a műtrágyával akarunk itt talaj hatékonyságot növelni, akkor gyakorlatilag a fosszilis problémába ütközünk, mert ugye ez közvetlenül kapcsolódik az olajtermékekhez. Úgyhogy amikor azt mondják egyesek, hogy miért nem olyan biztosak abból, hogy zöld gazdaság lesz a jövőben, én másképp is fogalmazhatok. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben be kell fektetnünk ebbe. Végezetül ugye sokan Kínára utalnak, igen, vezetnek a világviszonylatban, és az energiaterén is azok lesznek, úgyhogy beruháznak. Úgyhogy megint szeretném hangsúlyozni azt, hogy vajon követni akarjuk ezt, vagy vezetni ezt az új gazdaságot. És megint csak biztos vagyok benne, hogy az új gazdaság vonatkozásában a kérdés az, hogy vezető szerepet vállalunk-e, vagy csak hullogunk a többiek után. Úgyhogy legyenek konkrét példák, szeretnék rámutatni ezekre, de hát a gond az, hogy ugye 70 oldalt nem léphettük túl, úgyhogy így nincs elég példa. És az iparágok igenis akarják ezeket a szakpolitikákat, mert tudnunk kell, hogy milyen irányba haladjunk, és aztán el tudjuk végezni a munkát. De a politikusoktól azt kérjük, hogy világos politikát fogalmazzanak meg, ezt szeretnénk, és mindenféle példát nagyon szívesen föl fogok sorolni, amit de most ebben az esetben csak hét oldalban tudtam összefoglalni mindezt, még egyszer köszönöm a figyelmüket, nagyon örülök, hogy ezt a vitát lefolytathattuk. Igazán nem a zöldek hobbiáról van itt szó, hanem a jövőnkről. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezárjuk a vita első részét, és megkezdjük a hetes munkadokumentum vitáját. Global Governance, stb. cím, ezt mindenki láthatja. Kitér ez egyébként az adóparadicsomok kérdésére is. Case Swinburne a szerzője ennek a munkadokumentumnak, és meg is hívtuk, hogy vezessen be bennünket ebbe a vitába. Thank you, Mr. Chairman, and many of you have probably gathered. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván sokan uh, rájöttek már arra, hogy nekem is nehéz lesz hét oldalban összefoglalni ezt az óriási uh, témát. Mind a három témáról egy könyvet írhattam volna, de van egy hosszabb változata is ennek, akik, azok számára, akik érdek, akiket érdekel ez a téma, úgyhogy nyugodtan vigyék, van belőle elég példány. Három fontos ö, tényezője volt a jelenlegi ö, válságnak. A jelentés célja az, hogy ezeket a tényezőket külön-külön megvizsgálja, és javaslatokat fogalmazzon meg a jövőre vonatkozóan. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a hitelválság járult csak hozzá ehhez a háromhoz, nagyon sok minden más is befolyásolta a helyzetet. A fiskális politika nagyon sok országban, a bankok bónuszrendszere, és szerintem a matematikai kockázati modelleken való azokra való támaszkodás túlzott mértékben. Nagyon fontos a szakértők elemzése. Ezen kívül ezeknek a hiányosságoknak, aszimmetrikus helyzeteknek a különböző rendszerekben vezettek az elmúlt néhány év során a csődhöz. A 2007-es, 2009-es hitelválság volt az első válság a globalizációnak. Óriási hatása volt. Ebben az esetben úgy gondoltam, hogy érdemes röviden visszatekinteni, hogy honnan is gyökereznek ezek a problémák. 95-ben Kína csatlakozott a WTO-hoz, és Kína folyó fizetési mérleg töblete minden évben növekedett egészen a válságig. A legtöbb gazdaság gyakorlatilag a célt használta fel, mint egyetlen ellenőrző mechanizmusnak az inflációval szemben. Ez ugye a termékek, szolgáltatásokra utal. A 80-as években az Egyesült Államok hitelnövekedést eredményezett, és ezért a monetáris politika is hozzájárult a válság kialakulásához. 97-ben a, a dél-kelet-ázsiai országok, 98-ban a további válság ö, vetette fel fejét. Ez már is ö, ö, figyelmeztetett a jelenlegi válságra. A globalizáció válsága volt, utalt arra, hogy nagyon nagy probléma a különböző piaci körülmények kialakulása, és nagyon hasonló jelenségeket figyelhetünk meg. 99-ben bevezették az eurót, és néhány országban, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában igen alacsonyak voltak a kamatlábak. Ezek az országok ma már az EU zónában vannak, és a lehető leginkább kivoltak téve a válságnak a, a belső gazdasági viszonyaik miatt. Na most, ha a globális egyensúlytalanságokat nézzük, nagyon fontos megállapítani, hogy mit is jelent ez az egyensúlytalanság ebben a jelentésben. Asszimetriát, ami nem volt kívánatos, és nem volt biztonságos az állam helyzete. De nem föltétlenül kell, hogy ilyen a helyzet alakuljon ki. Ezeknek is viszont van hatása. A kis mértékű egyensúlytalanság végül is minden piacon létezett, ezért az arbitrázs rendkívül fontos volt, aztán az egyesültalanságok a egyes gazdaságokban is tapasztalhatók voltak. Például az Egyesült Királyságban elsősorban az, hogy túlságosan a pénzpiacokra, a pénzügyi területekre támaszkodott a gazdaság. Az Egyesült Államokban a portfólió befektetések problématikája vetődött fel. Ezek azonban egyáltalán nem függetlenek a válságtól. Az egyes országok nem tudtak megfelelően reagálni a válságra, amikor már kialakult. Kínában a többlet, az USA-ban a deficit, illetve az olajexportáló országok problémája egyáltalán nem egészséges és jótékony, ha egyensúlytalanság alakul ki, és gyakorlatilag ez is volt az oka a problémának. Aztán a pénzintézetek mérlegében kialakuló problematika, amit megint csak, csak fel turbózott a többi probléma. A 90-es évek végétől kezdve robbanásszerűen ö, alakultak ki az összeolvadások a bankszektorban, és teljes mértékű szolgáltatások nyújtás igénye volt például ennek az oka, illetve olyan termékek és szolgáltatások feltüntetése a mérlegben, amely a nagy kliensek kiszolgálását jelentette. Óriási volt a nyomás például a piacokon ezekre a cégekre, és persze a nagy cégeknek nagy piaci lehetőségeket kellett megragadniuk, hogy a továbbiakban is profitot tudjanak termelni. De olyan alapokból, amelyek néhány évvel ezelőtt nem léteztek. A nagy pénzügyi intézmény óriási módon eltolódott ilyen termékek irányába, de nem igazán értették, hogy milyen nagy kockázatot jelent ez. De hát ugye az összes pénzügyi problémát, az összes matematikai modellt nem igazán lehet megérteni. Én úgy érzem, hogy meg kellett volna érteniük azt, hogy mennyire káros volt mindezeknek a tényezőknek a léte hiszen nem volt korábban ezekre példa. Valószínű, hogy nem fog, valószínű volt, hogy ez nem fog sikerrel járni. Nem lehetett fenntartani a profit szintet. Óriások voltak a kockázatok, az egyensúlytalanságok, a vállalatokon belül és a vállalatok között is. Ez nagyon fontos tényezője volt a válság kialakulásának. Most Kínáról szeretnék néhány szót szólni, és az Egyesült Államokról. Talán maga a helyzet nem lett volna igazándiból probléma, inkább az, hogy milyen jellegű volt ez a deficit például az Egyesült Államokban kívánatos, hogy a lehető legjobb befektetési lehetőségeket megragadják a cégek. Az elmúlt évtized során a költségvetési többlet halmozódott fel Kínában, és egyre inkább az olajexportáló országokban. Ennek az oka, illetve az ezekkel való megbírkózás egyértelmű volt. Kínában a fiskális politika az export növelését ösztönzi a hazai fogyasztás ellenében. Ennek megfelelő hazai adópolitikát és irányított árfolyamrendszert eh, kellett kielégíteni. A társadalombiztosítási rendszer bevezetése, az adóterhek kiegyensúlyozott megosztása a vállalati szektor és a magánszemélyek között, valamint a magántulajdon és az emberi jogok ügyének előmozdítása mind hozzájárulna a hazai fogyasztás növekedéséhez, de egyszer, mint visszafogná a további megtakarításokra való ösztönzést. Ugyanígy azzal is érvelni lehet, hogy a, a renminbi árfolyamát mesterségesen tartják alacsony szinten, és ez torzítja a világkereskedelmet. Bár ez, ebben nem vagyok biztos, a gyengülés hatása tehát az lenne, hogy más gyártók versenyképesebbé válnának, de nem világos, hogy a többi ország mennyire lenne versenyképes a már kiépített gyártási kapacitásokkal és kollektív képviselet nélküli munkaerővel szemben. Aztán voltak olyan politikák, amik egyszerűen nem gyakorlati jellegűek voltak, hanem kellettek volna azonnali intézkedések. Az olajexportáló országban is többlet alakult ki, amit a körajárának jelentős emelkedést tett lehetővé. Általánosságban elmondható, hogy ezekre az országokra az alacsony belső fogyasztás és a fejletlen társadalmak jóléti rendszere jellemzőek, ami nagyobb megtakarítási kényszert eredményez mivel az USA dollár a legfőbb tartalék deviza, és az olajár is dollárban van meghatározva, ez arra ösztönöz, hogy a megtakarításokat is dollárban tartsák. Úgyhogy sajnálatos módon megváltozott a költségvetési hiány, és problematikussá vált. A portfólió befektetések és beruházások helyett a beáramló külföldi megtakarítások szolgáltak a kormányzati vállalat és személyezeti kölcsönök fedezetéül. A kiegyensúlyozott vagy egyensúly közeli állapot helyett az amerikai költségvetés rekordhiányba váltott át. A deficit kezelésére a teljes lejárati spektrumval államkötvényeket bocsítottak ki, de ez a várakozásokkal ellentétben nem a kamatok emelkedését, hanem azok csökkenését eredményezte. Ez jelentős mértékben a kínai és más külföldi államkötvény vásárlásoknak volt betudható. E mechanizmus másodlagos hatásokat gyakorolt a vállalat és fogyasztói adósságállományra, ami már globális hatásokat eredményezett. Az amerikai államadóság piaca a világ legmélyebb és leglikvidebb, a világ legtartalék devizájában denominált piac, ezért természetes terepe a kockázat kerülő befektetőnek. Ebből igen nagy probléma következik. A hatékony piac elmélete szerint a befektető ott eszközöl közvetlen befektetéseket, ahol a legnagyobb kockázattal korrigált haszonra számíthat. Ha viszont egy eszközcsoport csoport túlságosan drágává válik a fundamentumokhoz vagy más értékpapírokhoz képest, a piac többi szereplője várhatóan arbitrázs révén egyenlíti ki a különbséget. Tehát a pénzügyi ágazatban elsősorban azt látjuk, hogy ezen modell alapján nagyobb probléma alakult ki, főleg a visszavásárlás területén. Úgyhogy Úgyhogy azokat az összegeket, amelyeket felvásárlásra számoltak, végül is nem kerültek felhasználásra. Az olcsó adósághoz való hozzáférés is hozzájárult a problémához. Úgyhogy amikor politikai jellegű kérdésekkel kell foglalkoznunk, akkor foglalkoznunk kell az aszimetriával is a globális viszonylatban. Úgyhogy gyakorlatilag ez is befolyásolta a válságot. De mi volt a helyzet az adóparadicsomokkal? Megvizsgáltam az adóparadicsomokat is ebből a szempontból, és nem igazán látom a nyilvánvaló kapcsolatot. Gyakorta, elnézést kérek, úgy tűnik elmegy a hangom, úgyhogy röviden fogok most már szólni vannak olyan alapok, amelyek az adóparadicsomokban találhatók, és mivel itt adósemlegesség létezik, ezért maximális a visszatérülés. A legnagyobb, az esetek legnagyobb részében gyakorlatilag a mozgató erő a konstrukciók mögött nem föltétlenül oldja meg a problémát. Ami a monetáris politikát illeti, az események szempontjából globális szinten alapvető jelentősége van annak, hogy a kamatlábakat megállapító testületek milyen monetáris választ adnak minden fejleményekre. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az LKB-t az elmúlt tíz év alatt állandóan kritizálták ebből a szempontból, főleg a pénzügyi ágazatokban. Nyilván a szigorú monetáris politika önmagában nem volt elég a néhány tagállamban bekövetkezett eszköz árrobbanás megelőzéséhez. Azt a következtetést lehet levonni, hogy a monetáris politika szükséges, de nem elégséges az árstabilitás biztosításához, ami annyit jelent, hogy új politikákra lehet szükség. Célzottabb megközelítésre van szükség, és széles körűbb politikára. Itt most átugranék néhány dolgot, és az utolsó területre ö, térnék rá. Hiszem, hogy nagyon fontos ö, a nagyvállalatok ö, vezetési rendszere. Ö, a saját tagállamokban is oda kell figyelni a 60%-os arányra, a ö, maximális GDP ö, adóság arány vonatkozásában, és Döntő fontosság, hogy a tagállamok hiteles és fenntartható deficit csökkenő terveket készítsenek. Nagyon fontos az EU belüli monetáris politika, és nagyon fontos, hogy a pénzügyi ágazatban milyen egyensúlytalanságok alakulnak ki. Nagyon fontos, hogy minden ajánlást felhasználjunk az új politikák bevezetésekor az egyensúlytalanság elkerülésére. Vannak olyan ö, tagállamok, amelyek rendelkeznek ciklikus ö, politikákkal, de sajnos ez nem segített rajtuk ö, a válság ö, elkerülésében. Ugyanis sok tényező járult a válság kialakulásához. Gyakorta nem megfelelőek ezek a szabályozások, Úgyhogy az ilyen gyorsan változó világban, amely jellemző a pénzügyi világra, fontos az is, hogy büntetéseket vezessünk be, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat. Ott van például az amerikai példa, amelyeket esetleg le kellene zárni, nem lenne szabad, hogy működjenek Európában. A multinacionális cégeket ellenőrző tímnek hatékonyabban kell működnie, és nem szabad csak matematikai modellezésre támaszkodni. Kétségtelen, hogy az új finanszírozási csatornák is oda hozzájárultak a válsághoz, nagyon sok okot felsoroltam a jelentésben, de most átadnám a szót másoknak is, hogy elmondhassák a véleményüket. Minden összefügg, de szívesen hallgatom meg mások véleményét is. Köszönöm szépen. Öten jelentkeztek szóra. Röviden felolvasom, hogy kik következnek. Vance Perez, dann hat Olle Schmidt das Wort, Kollege Sanchez Pesedo, Kollegin Alvarez, Und Herr Engel. Okay, also als erstes Pervenche. Merci, je dois dire que je suis très... Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy nagy benyomást tett rám az elemzés minősége, amit hallottunk, mert tényleg teljesen átfette és teljesen szakértő módon tárgyalta ezeket a kérdéseket. Úgyhogy vannak már is olyan területek, amelyekről elmondhatom, hogy részét képezik az elemzésnek, és amiről nyilván majd beszélnünk kell a jelentés kapcsán. Azt hiszem jogosan említette, hogy az alapvető tényezők nem egyedüliek, amelyeket figyelembe kell venni, és ugye ez a belső helyzet kialakulását is fontossá teszi. Vannak jó és rossz egyensúlytalanságok, ezt ön is említette. Van egy nagy prioritás, egy nagy csomag, vagyis az Egyesült Államok. És amikor ezt vesszük figyelembe, hát mit tapasztalunk? azt tapasztaljuk, hogyha ez a nagy csomag lehetővé teszi Kína fejlődését, és Kína kilábalását a szegénységből, senki nem vitathatja, hogy szükségünk van a, a különböző lemezek taktonikus egymáshoz való alkalmazkodásához. Csak a probléma az, hogy emögött aztán gyorsan rájövünk arra, hogyha ilyen mechanizmusokra támaszkodunk, akkor teljesen ellentétes potenciális lehetőséget rejtenek. Meg kell nézni a Bázeli Bank szabályzatát. Egyértelműen vázolta nekünk a mechanizmusokat, és emlékszem, hogy mit mondott Paul Zsorion, ő volt az első, akit meghallgattunk, és azt mondta nekünk, hogy végül is el kell képzelnünk azt, hogy az amerikaiak próbálják a kínaiakkal szemben ö, felhalmozott adóságukat finanszírozni, és a kínaiak tökéletesen tisztában voltak az amerők messze látnak, hogy egy idő után hosszú távon utolérik és lehagyják az amerikai gazdaságot. És hogyha túlságosan radikálisan ö, növekednek, akkor konfliktusba kerülnek az Egyesült Államokkal. Úgyhogy ezt elkerülendő, egy olyan stratégiát alakítottak ki, a, amely összekapcsolja érdekeiket az amerikaiak érdekeivel, vagyis a kincstár kötvényeit nagy, mérté, nagy mennyiségben fölvásárolták. De a probléma az, hogy ugye kialakult a globális egyensúlytalanság, De, és ezt nem lehetett követni. 69-ben a Nemzetközi Valuta Alap fellépett. Az Egyesült Királyságban is később, de sem Kínával, sem az Egyesült Államokkal szemben nem tett semmit. Úgyhogy ez az el, korai ö, jelzőrendszer nem volt megfelelő az egyensúlytalanságok által képviselt kihívásokat illetően. Na most, ami a matematikai modellekkel kapcsolatos véleményét illeti, szerintem ez rendkívül fontos. Szerettem volna részt venni egy szakértői ö, találkozón, franciákról van szó, és könyvelőkről. Mindenről nem szeretnék itt most beszámolni, amiről beszéltünk, de ami a leginkább megdöbbentett, az először is az, hogy az SEC elnöke 33-ban jött létre, hogy a referencia modellt megváltoztassa, ami akkoriban ö, értékként ö, feltüntetésre került, kérem, hogy az összes elméleti részletre ne, akarjanak ki, hogy ki, ne akarják, hogy kitérjek. A 19. század végén a matematikusok abból indulnak ki, hogy a bizonytalanság eloszlása ugyanaz, mint a hibák eloszlása. Ezért aztán semmi oka annak, hogy különösen figyelembe vegyük a bizonytalanságot. Ezen az alapon indul a, a könyvelés rendezése az, az igazságos érték körül. A 20-as években a matematikusok rájönnek, hogy ez az elmélet nem igazán pontos, és a, gazda- a közgazdások soha az életben nem fogják bevenni. A közgazdászok olyan modell alapján dolgoznak, amit még a matematikusok sem ö, ismertek el, mint bebizonyítottat. És ez a bizonytalanság ö, figyelembevétel az értékelés során kerül a kérdés középpontjába a normatív és ö, könyvelési világban. A jelentésben ö, talán nem kellene felvetni ezeket a részleteket, de talán meg kéne újra vizsgálni, nem hiszem, hogy a parlamenti képviselők fogják megtalálni majd a megoldást, de jó lenne tudni, hogy mennyire ö, bizonytalan ez az igazságos érték ö, témája. Na most, ami a konklúziókat illeti, nevezetesen, hogy ö, talán nem kellene ösztönözni az előző fejleményeket, azt hiszem igaza van, Nos, ami Kínát illeti, majd ha ezzel kapcsolatban alapos vitákat folytatunk, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, a, ugyanúgy, mint az amerikai ö, egészségügyi rendszer reformja, Kínával kapcsolatban is egy olyan rendszert kellene bevezetni, ami jelentősen hozzájárul a globális egyensúlytalanságok csökkentéséhez, végezetül. nem lesz nagy meglepetés, ha azt mondom, hogy ami az adóparadicsomokat illeti, nem igazán értek önnel egyet. Mert ugye volt egy idő, amikor rendkívül ö, ö, divatos volt a, az adóparadicsomokra mutogatni, mint hogyha ezzel minden probléma megoldódna. Ö, igazándiból, ami a pénzmosást és az ellenőrzést illeti, felvetik a monetáris nemzetközi problémákat. Ugyanis nem pillanatnyilag vannak ott pénzek, hanem olyan módon, hogy az újraelosztást gátolják azokban az országokban, ahol jelen kéne, hogy legyenek, és nem is lehet ellenőrizni őket. Ezen kívül a megfelelő viselkedésmódot sem követik. Úgyhogy itt egyáltalán nem értek egyet a konklúziókkal, ami a többit illeti, igen, figyelemre mértónak találom, és nagyon jónak tartom. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon izgalmas az a jelentés. Ahogy ö, Általában úgy van, hogyha az ember a saját gondolatait újra látja egy anyagban, akkor nyilván az tetszik neki. Az én értelmezésemben az első egyik legfontosabb következtetés és a szövegnek az, hogy több együttműködésre lenne szükség, nem csak Európán belül, hanem globális értelemben. Legalábbis én így olvasom a szöveget, és ezen belül egy erősebb Európai Unióra van szükség. Remélem, hogy a következő heti választás eredményeképpen az Egyesült Királyságban új lendület indul el, és csatlakozni fogunk ezekhez az erőkhöz. A Berez asszony megjegyzései is helytállóak. Olyan vitára lenne szükség, amelyben az utóbbi 20-30 év fejleményeit ö, végre pozitívan értékeljük, mert kérem szépen ez egy igen pozitív fejlődés. Amikor én fiatal gyerek voltam, ma Cetungot olvastak a kínaiak. Megszűnt ez a rendszer. És nincs éhezés Kínában. Olyan mértékű éhezés, mint akkoriban volt. Nyilván nagyon sokan vannak a kínaiak, és Afrikában is nagyon sokan élnek, még mindig a szegénységi küszöb alatt, és éhezők is vannak, de olyan sokan, sokaknak javult az életminőség az utóbbi 20-30 év alatt, mint még soha is. Ennek a globalizáció az oka, az előrevívője sokan azt mondják, hogy vissza kéne térni a nemzeti politizáláshoz. Vannak olyan pártok itt az Európai Unióban is, amelyek a renacionalizáció hívei. De ezekkel végképp nem lehet egyetérteni. Nagyon jó, hogy a Kína, Kína függ az USA-tól, és az USA is függ Kínától. Ez egy kiváló fejlemény, mert az, az amerikai fogyasztók szempontjából is jó, hogy ö, olcsóbb árakat generál, és a politikai egyensúly tekintetében, mint az iráni háború is szerepe van. A monetáris politikára utalva, ugye nincs a szövegben megemlítve Greenspan banki elnök, de tudjuk, hogy amikor Deisenberg úr vagy Trichet úr azóta ö, ö, idejött hozzánk, akkor kritizálta az amerikai egybank, vagy a mi hozzáállásunkat. Őt mutatták föl, mint példaértékű szemét. Én a német táborban voltam akkor is, és nem hittem el, hogy Greenspan az Isten. Nem olyan régen még e, ebben az intézményben is valaki az egekig dicsérte az amerikai egy banki politikát. Tehát jó, hogy most ez megemlítődik a szövegben, hogy ez nem jött be, és éppen a pénzügyi politika miatt, valuta politika miatt most új intézkedésekre van szükség. Amikor Trissét kritizáltuk, akkor ezt persze nem mertük kimondani, pedig Deisenberg és Trissé is egyaránt elmondták, hogy hogy szükség lenne valami új intézkedésre, de maguk a központi banki szakértők sem értették, tudták még akkor, hogy ez hogyan működne. Most ez már egyértelmű, hogy szükséges. Ezek a rossz hitelek, amelyeket a subprime piacokon lehetett fölvenni, egyszerű okokra vezethetők vissza. konkrét szenátorok konkrét lobby tevékenységére. Emlékezzünk, hogy ö, tulajdonképpen belehajszolták a subprime piacot abba, hogy ilyen agresszív legyen. Jó, lehet most bűnösöket keresni, de az igazi bűnös például az a McCain féle politika. Ö, ellenzéke volt. Mert McCain megmondta már időben, hogy ezzel baj lesz. Aztán a, az IMF dokumentum, amely az inflációról szól, és most új jelentőségre tesz szer. Strauss Kahn volt ugye ennek a fő vivője. Gondolja a jelentés szerzője, hogy, hogy ez működni fog a jövőben? a saját hazámban azt tapasztalom, hogy annyiszor kellett már leértékelni a pénzt, hogy most már oda kéne figyelni a stabilitásra. Nem tudom, hogy mit kezdjünk ezzel. Az IMF leszögezi azonban, hogy új célokra van szükség. A a hiányok hitel történő megtámogatása, ami az egyes országokban történt, hogyan kerülhető el a jövőben? Az euró szempontjából is fontos megfontolások ezek. Ezek csak felvetések voltak összefüggés nélkül részemről. Ö, ö, tulajdonképpen nem kéne egyetértenem az ICL e frakcióval, de most sok szempontból sajnos egyetértek velük. Köszönöm elnök úr a szót. Én is gratulálok ehhez a kiváló jelentéshez nagyon magas szakmai színvonalú szöveggel van dolgunk. Három megjegyzésem van. A monetáris politikával és az általános globális egyensúlytalanságokkal, a gazdasági irányítással kapcsolatban. A gazdasági irányítás kapcsán látjuk, hogy az utóbbi napokban a tanács, a ECOFIN tanács, a központi bank végre megadták a zöld utat a, zöld, a görög kormány pénzügyi problémáinak megoldására, de az értékelő ügynökségek mintha erre még nem reagálnának. Mert látják, hogy is strukturális problémák vannak, globális struktúrális problémák, és a Világbank is vonakodik hitelt adni, mert pedig az értékelő ügynökségeknek nagyon fontos véleménybefolyásoló szerepe van. A következő a kérdés itt. Azok a nyereséges szervek, nyereséges tevékenységet folytató szervek, amelyek nem függetlenek képesek olyan mértékben befolyásolni a globális piacot, hogy az értékelő ügynökségek szerepét még jobban megerősítsék. Ezek csak becsléseket adnak az értékelő ügynökségre, mint hogyha nagyon hallgatnának rájuk a szereplők, mind a magán, mind a közszférában. Nyilvánvaló fontos a kompetens helyzetértékelés, de a verseny is fontos. Ö, az igazságos verseny, amely nem abban nyilvánul meg, hogy egymás alá ajánlunk. Óvatos fellépésre van szükség, tehát körültekintésre, és a pénzügyi és költségvonzatok feltárására. A monetáris politika területén kettős, egy pénzügyi és egy gazdasági szövetségre van szükség, egy egységes új rendszerre, és a hiányfinanszírozásra új típusú módon. Bretton Woods óta ugye a dollárhoz kötjük a valutákat. Kína most ugyanazt teszi egyébként, mint a nyugati világ tett annak idején Bretton Woodsban, a dollárhoz köt mindent. Itt lenne az ideje, hogy egy multilaterális monetáris egyezmény szülessen, amely egyfajta gazdasági együttműködést legalább előír a résztvevőknek, mert a piacok már integráltak, de az együttműködés még nem. A monetáris politika helyi, regionális szinten is akkor lett sikeres, hogyha együttműködik más nagy régiók monetáris politikáival. A gazdasági növekedés valóban magas volt az utóbbi évtizedekben, és ugyanakkor ez egyre nagyobb egyensúlytalanságokhoz, igazság, társadalmi igazságtalanságokhoz vezetett a világban. És ennek a növekedésnek megvannak a költségei, amelyet azonban mindenkinek viselnie kell valamilyen módon, mindenki a jövőbe irányította a tekintetét, és arról beszélt, hogy mire lenne szükség. Most eljött az idő, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet, és ne csak a ö, álmok világában éljünk, hanem a stabilitást megerősítsük, rendbe hozzuk a pénzügyi piacainkat. A válság megmutatta, hogy a közszféra és a magánszféra pénzügyi ügyletei szorosan összefüggenek, és a növekedési és stabilitási paktumoknak ezt is figyelembe kell venni, egyensúlyt kell találni a magán és közféra pénzpiacainak szempontjai között. Általános globális koncepciókra van szükség. Köszönjük szépen, Álvarez asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Úgy hiszem, hogy kitűnő munkát végzett. Nagyon érdekes pontokat sorolt fel, amelyek minden bizonyal gazdagítják majd a vitát, és persze meg kell fontolnunk azt is, hogy milyen kihatással lesz a felső határok módosítása, az infláció felső határának módosítása az egész gazdaságra. Vagy a gazdasági modellek közötti egyensúlytalanság milyen kihatással lesz. Két pontra szeretnék koncentrálni felszólalásomban, mindkettőről beszélt a jelentéstevő. Egyrészt, és ez csak marginálisan említi, a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adók kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Nos, ezt az adókivetést, ezt torzítaná a pénzpiacokat, és éppen ezért ezt el kell kerülni, vagy korlátozni kell, ami pedig az egész jelentést illeti. Nos, juthatunk arra a következtetésre, mint a jelentéstevő, mi szerint, hogy ennek az adónak a célja ezen túlmutat, ezen a célen túlmutat. Valóban, itt az Európai Unión belüli megelőzési elv is érvényesülhet, és segíthet ez az Európai Unió intézményeinek függetlenségének megőrzésében. Annak érdekében, hogy ezek saját politikájukat folytathassák, mi több. Az adó további célja lehetne, hogy a reálgazdaságban okozott károkat kiküszöböljük, és lehetőséget keressünk a jövő irányába történő kitörés számára. Fontos ezen felül az is, hogy a rövid távú tranzakciókra, illetve spekulatíve műveletekre is kivethető legyen ez az adó. Az adó ezen felül pedig az információ nyújtást is biztosítja, hiszen így transzparensebbé válnak a pénzpiacok, átláthatóbbakká válnak, és ennek a jelentőségét a mai világban nem lehet lekicsinyelni. Van itt még egy kérdés, amely számomra roppant fontosnak tűnik. Mégpedig az adóparadicsomok elleni küzdelem. Pervans, említette már, hogy ez az adóbevételek, az adó elkerülést támogatja, és végezetül a államok adóbevételei csökkennek az adóparadicsomok nem jelentik a krízis okát, de mindenképpen fel kell lépnünk ellene. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, mondja a következő felszólaló, Engel képviselő. A adóparadicsomokat paradicsomnak nevezik, de hát voltak éppen ezek pénzügyi központok, talán az a függ össze, hogy ezt egy kicsit másként láttam, mint Swinburne képviselőasszony, hogy Luxemburgba jövök. Na, de először két észrevételem van. Teljesen egyetértek azzal az elemzéssel, mi szerint a pénzügyi központok legfőképpen, de még inkább az adóparadicsomok nem függenek össze a krízis kialakulásával. Beszélhetünk pénzügyi központokról, New Yorkról, Londonról, egyébként Luxemburgról nem. Angvilláról, vagy Juvéről, vagy Gibraltáról, vagy a Kajmán-szigetekről nem beszélhetünk. Ezek olyan helyek, ahol a pénz tranzitál, ahol a jövedelem átfolyik, ezeket nem ott termelik meg, hanem csak átvezetik itt a pénz piacok termékeit máshol hoztak létre, olyan területeken, amelyek azt állítottak magukról, hogy jó a szabályozás. Na hát láttuk, mennyire jó a szabályozás. Egyébként a szabályozásban komolyan le is maradtunk. Az a benyomásom, hogy az Egyesült Államok legalább egy kicsi szigort sikerült a jobb szabályozás, a better érdekében bevezetnie az Egyesült Államoknak. Úgy tűnik Európa azonban nem tett semmit. Mi több, úgy tűnik, hogy a problémákat még csak marginálisan sem szólítjuk meg, és látjuk, ismét látjuk, milyen hatással van mindez. Nem a better a jobb szabályozás akadályozza meg, hogy megtörténjen az, ami Görögországgal történt, aztán hol a Portugáliával, meg Spanyolországgal, mert úgyhogy Spanyolország is megtörténik, egész Európával megtörténik, hiszen egész Európa nem tudja megmenteni Spanyolországot. Hogyha pedig minden nagy országot fog az érinteni, akkor nem a pénzügyi központok és nem az adóparadicsomok miatt fogunk eltűnni, hanem vagy csődbe menni, hanem a spekuláció miatt, mert egész egyszerűen nem be, merünk fellépni ez ellen. Azokat a kérdéseket kellene megszólítani máma, amelyek nem annyira azzal foglalkoznak, hogy mennyi adósság elfogadható, Japánban a GDP 200% az adósság, és mégsem um, ment csődbe. Ez egy belső piac, lehet, hogy deflációt okozott egy időben, de ilyen módon nem tette érzékenyé, és Japán nem is válik, um, nem is fog csődbe menni. Argentina, amikor legutóbb államcsőd közelébe kerültek, 50%-os volt csak az államadóság. Lettország, amikor nehéz helyzetbe került, akkor a, a Maastrichti adósság felét se érték el. Tehát nincs egy objektív cél, amelyet egy vagy bármely ország számára elő lehetne írni. De egy valami nagyon fontos. Mi történik éppen Görögországban? Persze, időtlen idők óta rosszul kormányoztak, szemünkbe hazudtak időtlen idők óta. Így van. Ám hogyha a piacok nem léptek volna fel, nem jött volna létre ez a helyzet. Hogyha 2010. január 1-ével befagyaszthatta volna Görögország a helyzetét, akkor lehet, hogy megoldotta volna egy fél év alatt a pénzügyi válságot. De jelenleg a jelenlegi piaci kitettség tükrében, amikor csupán ahhoz, hogy az adósság szolgálatot ellása 50%-ot, 50%-át a költségvetésnek fel kellene használni, hát ez egy lehetetlen helyzet. És ilyen módon tehát a politika nem tud fellépni, és Európa is lehet, hogy csődet mond, hiszen ami Görögországgal történik ma, az holnap Portugáliával történhet meg, azután Spanyolországgal, vagy Írországgal, vagy esetleg az Egyesült Királysággal, vagy más országokkal. Európa egyszerűen fel fog ismerni, hogy nem arról van már szó, hogy Merkel asszony beleegyezik abba, hogy egy-két milliárd eurót mobilizál, hanem ki fog derülni, hogy nincs is elég erőnk ahhoz, hogy a célok megoldására fordítsuk. Tehát éppen ezért hagyjuk békén az úgynevezett adóparadicsomokat, és szóljunk azokról a problémákról, amelyeket meg kell szólítani. Mi ez? Elmondom még egyszer azt a tényt, hogy teljesen nevetséges pszichológiai viselkedés határozza meg a piacokat, és ez tönkreteszi a, a gazdaságunk működését. És egész addig, amíg erről a kérdésről nem beszélünk, addig nem fogunk helyes megoldást találni erre a szorító problémára. Köszönöm szépen, Sven Gigolt kapszolt. Köszönöm szépen. Uh, I found it and a really interesting read. And, uh... Köszönöm szépen nagyon érdekesnek találtam ezt a jelentést, különösen ezt az anyagot, különösen azért, mert hasonló megközelítést látok ebben is arra, hogy bizonyos gondolkodói mintázatokból kiszabaduljunk, és új gondolati formákat öltsünk. Például nagyon tetszett nekem ebben a dokumentumban az, hogy világosan beszél arról, hogy nem lehet a buborékokat monetáris politikával kipukkasztani. Hiszen gyakran azt halljuk, hogy azért, hogy elkerüljük a különböző buborékok létrejöttét, csak elegendő adót, elegendő kamatot kell kivetni, és ezután nem marad semmi a reál gazdaságból. Hát ez teljesen abszurd ez a felvetés. mint hogy szorít az idő, két fő kérdésre szeretnék koncentrálni. Az egyik a krízis okával foglalkozik, illetve a makrogazdasági összetevőkkel foglalkozik. A likviditásról mondottaknál hiányzik egy fő szempont, szerintem mégpedig a globalizáció miatt a GDP-ben a munka aránya csökkent. És ez további igazságtalanságot, vagy egyensúlytalanságot hozott létre. A bevételek nagyobb része kerül a felsőbb társadalmi rész, rétegekhez, Ilyen módon ö, nagyobb a takarék, megtakarítási hajlam, és ez további likviditást jelent a piacon, amely olajként a tűzre a spekulációt viszi előre. Nem szabad tehát elfelejteni a likviditás poli- monetáris politikai szempontjairól, nem szabad megfeledkezni, és nem szabad megfeledkezni az jelen gazdasági rendszer igazságtalanságot generáló voltáról. Ezt a részt nem szeretem tehát a jelentésben. Nos, hogyha az igazság, ha az egyensúlytalanság, az inequality szempontjait is figyelembe veszük, akkor láthatjuk helyesen az adózás kérdéseit. Hiszen, ha gyengül a tárgyalási um, pozíciónk a globalizáció okán, akkor gondolhatnánk, egy olyan adórendszerre volna szükség, amely az elosztást újra kiegyensúlyozza. És itt jön, úszik be a képbe az adóverseny. Hiszen nem csak a különböző helyek között működik adóverseny, különböző országok között, hanem a különböző adórendszerek között is, amelyek a piacgazdaság kereteként kerültek kialakításra, a német Achnuxpolitik jó értelmében. És ekkor merül fel a probléma, hiszen az a rendszer, amelynek célja, hogy a piac hiányosságait kiegyensúlyozza, nem demokratikusan kerül meghatározásra, hanem maga is versengés tárgyává válik, és ilyen módon nagyon keveset tud elérni. És itt jön be megint a képbe Luxemburg. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos makrogazdasági szempont. Hiszen, ha nem már lehetőségünkben, hogy az egyensúlytalanságot adózással küszöböljük ki, akkor ezt a problémát fel kell vetnünk nem csak Európában, hanem a nemzetközi porondon is. Van itt egy tendencia az anyagban, mi szerint ezeket a kulcskérdéseket csak globális szinten hajthatjuk végre. Nem hiszem ezt. Persze, a globális szintet is figyelembe kell venni, nem lehet csak Európában szabályozni ezt a területet, de úgy gondolom, hogy Európa maga is eleget tehet, hiszen épp elég nagy piac ahhoz, hogy szabályozóként lépjen fel. Makrogazdasági szempontból tehát fontos, hogy a adóparadicsomokkal foglalkodjunk, de nem szabad, és ez az utolsó észrevételem, nem szabad a szociális krízisről sem elfeledkeznünk. Ebben a szakbizottságban, ebben az adhok bizottságban nem csak a pénzügyi válságról, hanem a szociális válságról is kell, hogy gondolkodjunk, és az ön anyagában erről nincsen szó. Ezért voltak éppen nem mondhatjuk azt, hogy végül is a tagállamok feladata, hogy adókat vessenek ki, és hogyha adóparadicsomok jönnek létre, akkor voltak éppen az adózás csak időben kerül elhalasztásra. Hát ez nem lehet egy komoly érv, hiszen minnyáján pontosan tudjuk, hogy ha valaki mondjuk 20 évig nem fizet adót, és 20 év múlva adóztatják meg, akkor ez jelentősen megváltoztatja a adófizetést, azaz összességében az adó elkerülés és a tőke bevétel adó elkerülésével, vagy nem adójának nem megfizetésével komoly probléma van az adóparadicsomokban. És az is probléma, hogy a nemzeti adójogot nem lehet végrehajtani, nem lehet érvényt szerezni lehet, hogyha az egyes államok adókivetési szuverenitását meg akarjuk védeni, akkor fel kell lépni az adó más területre való, illetve a vagyon más területre való átmentése ellen. És hogyha jól értem mindezt, amiről az önpártja írt, akkor ez a következő. Egyrészt azt mondja, hogy az adózás nemzeti jog, másrészt pedig ez adókivetési szuber, szuverenitást vézíti, és úgy gondolom, hogy éppen ebben a szempontból hiányos az ön anyaga, amely ideológiai meggyőződéseken nyugszik, semmint, hogy pontos elemzésből eredne. Jól ismert vendégünk van, ott Mészing, a Deutsche Bundesbank volt eh, tagja, és eh, az Európai Közép Központi Bank bordjának tagja, a, komit, a koordinátorokkal fog ma közösen ebédelni. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy eljött a bizottság plenáris ülésére is. Azután most pedig Huntis kollega kapszult. Tessék, Huntis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvis, nagy figyelemmel követtem a jelentéstevő okfejtését, elolvastam a szöveget is, amelyet kiosztott, és meg szeretném köszönni az elemzést is, amelyet kiasztanak, és ki fognak osztani, és ígérem, hogy ezt is alaposan fogom elolvasni. Egyetérthetek a kritikával, melyet a matematikai modellek, a bankok által végrehajtott matematikai modellek eh, kapcsán fogalmaztak meg. De azért még valamit mondani szeretnék. Az elemzés fontos pontjai során és a javaslat eh, pontjaiban és a javaslatokban nem tudok egyetérteni. Röviden el szeretném mondani, hogy milyen véleményt képviselek én. De először összefoglalom a helyzetet. A világgazdaságon belüli egyensúlytalanságról van szó. A szöveg azt mondja, hogy az egyensúlytalanság egy téves politikára vezethető vissza, és az államok közötti negatív versengésre vezethető vissza. Nem hiszem, hogy ez volna a dolog oka. Úgy hiszem, hogy az egyensúlytalanság, a globális kapitalista rendszeren belüli egyensúlytalanság más jelleggel bír. Mivel? Hát elmondom. Létezik a tőke, a tőke verseng az országon belül és az országon kívül, és verseng a tőke a munkával is. Azt hiszem, hogy ezt a kijelentést mindenki elfogadja, és maga az versengés, a verseny vezet egyensúlytalansághoz vezet krízishez. Mondok egy példát, az egyes országokban termelődő többlet, Kína vagy Németország többletét. Nem azzal magyarázhatjuk el, hogy komoly bérdömpinget, vagy legalábbis megszorító intézkedéseket folytatnak. Ezzel a ponttal igazából nem foglalkoznak, pedig így jön létre a többlet. Azután a pénzpolitika arról beszélünk, hogy alacsonyak vagy magasak legyenek az a kamatok. Nos, hát az alacsony kamatok, ez egy tény az Egyesült Államokban és máshol az ingatlan buborék kialakulásához vezettek. És azután mitől bubo- robbant ki, pukkant ki ez a buborék? A pénzügyi ágazat túldon túl is aktivizálódott ezen a területen, és túl hosszú ideig finanszírozta ezeket a rossz fedezettel rendelkező ingatlanokat. Tehát nem csak a kamatokkal játszott a pénzpiac, hanem az egész pénzpiac működését látni kell, látni kell, hogy milyen feltételek mellett és milyen ellenőrző mechanizmusokkal működik. Azután nem értek egyet azzal az elemzéssel, amelyet az adóparadicsomokról mondott. Úgy hiszem, hogy erről, az adóparadicsomok kérdéséről részletesen kell majd beszélnünk. Persze a büntető akciók oda vezetnek majd, oda vezetnének, hogy ellenőrzés alá vonnák az adóparadicsomokat, illetve az ide irányuló tranzakciókat, de azt is látni kell, hogy a e- krízis egyik e, oka a pénzügyi ágazat túl abban rejlett, hogy túl nagyjá vált a pénzügyi ágazat. És maga magát erősítve vezetett a krízisbe. Utolsó észrevételem, a világ kormányzatról beszélünk. A globális gazdasági vezetés lehetőségeiről, arról, hogy minek kell történnie. Nem tudom egyébként, hogy ez jelentésünk vagy munkadokumentumunk tárgya ez a kérdés, de mégiscsak meg kell gondolnunk, hogy az Európai Unió mit tett, illetve milyen politikát folytatott, és mit kell tenni jelenleg. Görögországról hallunk sokat, de a probléma már nem egy görög probléma, hanem egy összeurópai probléma. És ki felel ezért? A bizottság? Az LKB, e A tanács? bizonyos módon megpróbáltak megválaszolni ezt a kihívást, ezt választ kerestek erre a helyzetre, és ma a dolog úgy áll, hogy Görögország, illetve az eurozónához tartozó országok problémába kerültek. Vannak persze görög sajátosságok, ez tagadhatatlan, a görög gazdaság és a görög kormányt életű kritikákkal egyet tudok érteni. De láthatjuk, hogy a probléma nem egy görög probléma. Ez egy általános probléma. Persze voltak problémák Görögországban, de azokban az országokban, ahol a számok korrektek voltak, itt, itt is nehéz helyzetben vannak. Tehát újra kell értékelni a helyzetet. Az Európai Unióban meg kell gondolni, hogy hogyan kormányzunk, mit jelent ez, milyen a gazdaságpolitika összességében, milyen gazdaságpolitika jött létre, és mit jelent az euró. Úgy hiszem, hogy egyelőre nem áll rendelkezésünkre a krízisek leküzdésére, leküzdését szolgáló mechanizmus. És még nagyon sok más szempont is van, amiről beszélhetnek. Tehát igen, a globális gazdaságról beszéljünk, de beszéljünk az európai gazdaságról is. Köszönöm szépen, Huntis kollega ketten jelentkeztek még, azután pedig Kész Wimbernek adnám, adnám meg a szót, de most Donato Hübner kap szót, tessék. Jó, Donato Hübner. Donato Hübner. Thank you uh, very much, Chair, and I have been also... Köszönöm, elnök úr. Én is azon töprengtem, hogy miért tartom ezt a jelentést olyan jónak. Végül is arra következtetése jutottam, hogy azért, mert azokra a legjelentősebb pontokra mutat rá, amelyek az új globális válságot okozták, és talán azt, ami most van alakulóban. Úgyhogy Nyilván ennek a célja az, hogy elkerüljük a jövőben kialakuló válságokat is. A következőket szeretném megjegyezni. Először is túl sokat nem tudunk erről, és nyilván egyetértünk abban, hogy a tőke jövőben drágább lesz, és abban is, hogy Amerikának, az Egyesült Államoknak konvertálni kell, és ezt meg is fogják tenni. És Végül Kína is fogyasztói társadalom lesz. Az én gondom viszont az, hogy hol lesz az Európai Unió. Új egyensúly, vagy új egyensúlytalanság fog kialakulni. És a mi saját politikánk vagy stratégiánk eredménye lesz ez nem annyira Amerika ö, volt az egyetlen, amely az alacsony kínai árak ö, következtében ö, minden helyzetet kihasznált, az, a, az európaiak is. De talán ennek már vége. Úgyhogy ha a jövőbe tekintünk, ö, azon gondolkodtam, hogy vajon hol, milyen helyet fog majd Európa elfoglalni és ez az új helyzet számomra nagyon fontos. A második dolog, a válság utáni kialakuló helyzet nyilván nem egyik napról a másikra fog megszületni. Fontos, hogy globális, nemzetközi, nemzeti szinten ö, egyenletes legyen ez a fejlődés, de ugyanakkor elkerüljük az adó csalást, az adó elkerülésének lehetőségét is. Továbbiakban a reformok feladás és a saját érdekeink védelme olyasmi, amelyek következtében a deficitek, az adóságok korlátozzák növekedési kapacitásunkat. Úgyhogy ma mindezen okoknál fogva támogatni kell egy olyan globális rendszert, amely a nyitottságot, az előretekintést és a piac által mozgatott stratégiákat támogatja, és további reformokra is szükség van a globális rendszer kialakításában. Nyilván a kereskedelmi rendszernek túl kell élnie ezeket a reformokat. A második dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy olyan globális rendszerre van szükség, ami működik. Ez alatt azt értem, hogy nem csak egy darabig működik, hanem hatékonyan működik, mégpedig az elkövetkezendő előttünk álló évek során. És ezt megreformálhatjuk oly módon, hogy a globális gazdaság, piacok képviselőit, de ugyanakkor a legszegényebb fejlődő országok képviselőit is magukba foglalják. A globális rendszerben, megoldásban nyilván talán nem arról beszéltünk, hogy az érdekeket nem védik, hanem talán nem képviselik elegend, e, megfelelő módon. Végezetül, ha jól értelmezem, amit írt, a kérdés az, hogy a globális pénzügyi rendszer hogyan fog kinézni. De hát ez még ugye alakulóban van, tehát majd meglátjuk. Ezzel tökéletesen egyetértek önnel. Az új rendszer mércéjeként szerintem, főleg ma, amikor már látjuk annak a veszélyeit, amit egy pénzügyi, gazdasági válság rejt, nyilván ezt el akarjuk kerülni, tehát az új rendszernek alapvetően hozzá kell tudnia járulnia a globális növekedéshez, a megtakarítások lehetőségeihez, és a drága tőke ellenére lehetőséget kell biztosítania a beruházásokhoz. Végezetül röviden egy jobb egyensúly kialakítására kell törekednünk ahhoz képest, ami a jelenlegi reformoknak köszönhetően kialakulhat. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalunk, Dogmanis úr. Éppen azért, mert utolsó vagyok, rövidre fogom a mondókámat. Ha megengedik, egy dolgot hangsúlyoznék, vagy hát néhányat. Először is a jelentés kapcsán, ha jól értem, akkor a legfontosabb baj az adó paradicsomok szerepe ebben a válságban. De egyre többet hallunk a spekulációról. Arról, hogy a, az eladósodásra játszanak, illetve a növekedésre, és elítólag a hedgefundok 75%-a kötődik az adóparadicsomokhoz valahogy. És ha valaki azt mondja, hogy az adóparadicsomoknak nincsen szerepe ebben a folyamatban, akkor az téved, ez nem igaz. Nagyon sok olyan alap van, amely kifejezetten az ő létük által létezhet. Tehát biztos, hogy ha érvelünk, akkor ha nem is tekintjük az adóparadicsomoknak a e probléma okának, biztos, hogy ott vannak az okok közelében. Schmidt úr és én is liberálisok vagyunk, és mégis ezt kell, hogy mondjam. Az, hogy 75%-a a papíroknak ellenőrizhetetlen. A másik nagy baj, és ez is elhangzott a szövegben, hogy a, a külföldi cégeknek független attól, hogy ezek most biztosítók, vagy hitelbiztosítók, és attól is függetlenül, hogy európaiak vagy sem, e, ezeket mindenképpen szabályozza az európai szabályozó rendszer. Tehát vonatkozzon rájuk is minden európai szabály. Ezt ki kell zárni, és talán ez meg is valósul. Harmadik pont. Jó lenne, hogyha valami pozitív perspektívát is megfogalmazna a szöveg. Az a nagy pozitívum, hogy Európában nem volt a Lehman Brothers hasonló botrány, ilyen cég. 2008-ban egyébként már látható volt, hogy ebből nagy baj lesz. Sok adófizető pénzét osztották el a, az ilyen hitelkezelők között Németország és Lettország és Hollandia, de az Egyesült Királyság is benne volt ebben a játékban. És voltak olyan ö, ö, tehát lehetett látni, hogy egyes bankokat nem lehet majd megmenteni, és még szerencsések vagyunk, hogy viszonylag ennyi bebukással megúsztuk. Negyed sorban pedig. A kérdés logikusan felmerül, hogy mi a teendő a jövőben. Néhány hetet az USA-ban töltöttem, abból a célból, hogy közvetlen információkat szerezzek, és egy korábbi pénzügyi államtitkár, vagy miniszter könyvéről, írásáról is tájékozottam, és a privát jelzálog ügyben azt tudtam meg, hogy 55 millió ilyen kötvény létezik, és ennek az értéke biliárdokban mérthet, mérhető, és 7 milliárd vagy 1,4-1,7 milliárd dollár a minimum veszteség ezek kapcsán, és akkor még nem beszéltünk a járulékos papírokról. És még nem is vagyunk a végén a folyamatnak. Én angol vagyok. Ja nem, én egyértelműen látom, hogy ez a válság Európában is nagyon súlyos, lehet még eztán is, és ha, ha nem védjük meg magunkat a válság beszivárgása ellen, bizonyos szempontból sikeresek vagyunk, ahogy mondom. Tehát a bankjaink jobban megmenekültek, mint az USA bankok. Ugyanakkor az alelnöknek volt egy jelentése Lehman Brothersról az USA-ban, és ott világosan látható volt, hogy maga az állam szólította föl a bankokat, hogy a rossz, rossz hiteleket lökjék ki a rendszerből más országba. És ezek az amerikai bankok egyébként sokkal jobbak, mint az európaiak általában, és már is újra indultak. Nálunk nem buktak be annyira, de nem is nagyon élednek föl újra. Még ott sem tartunk, hogy felmértük volna a bankok bajait. Tehát hosszú távon Európa nagyon is megszenvedheti ezt a dolgot, hogy hogy jövünk ki ebből, az nagyban függ attól, hogy nem védtük meg magunkat eddig a beszivágó válságtól, és ezt most sürgősen meg kell tenni. Kény, akkor most összefoglalná a tanulságokat. Köszönöm, hogy ilyen sok időt tölthettünk most ennek a jelenségnek, de a jelentésnek a megvitatásával, és nagyon kedves, nagyon építő megjegyzéseket kaptam. Néhány ezek közül reagálnék. Egy ilyen anyag nyilván vita anyag, szándéka szerint is az, nem tudtam, nem is akartam beleírni mindent. A saját pártom sem egy, értene egyet mindennel amit leírtam. Egy biztos, hogy a legvitásabb ö, ö, téma az IMF anyaga, és nagyon nagyra besülem Blanchard kolléga ö, hazajárulását közvetlenül a, a dologhoz. Az inflációról szóló rész is ö, sok vitára adhatok ott. Jó. Mivel az utóbbi két évtizedben a világ nagyon sokat változott. Itt az ideje, hogy most már megvizsgáljuk újra, hogy mi az optimális hitelkamat, a fél százalék, vagy egy kicsivel több, lehet, hogy értelmes gondolat lenne. Mondom, ez csak egy felvetés, ez, ez vita ö, anyag. Jó lenne látni leírva is azt, amit a kolléga úr mond. Ami a GDP és a hitel arányt és a Maastricht kritériumokat illeti, itt is van bőven vita anyag. Én olyan országból származom, ahol ugye nincsen euró, de azért e, e, a mi tagállamunkat is, mi hazánkat is érinti a dolog. Itt érdemes lenne az egyes tagállamok iniciatívet figyelembe venni a további megegyezések szempontjából nem biztos, hogy ami Görögországnak jó megoldás volt, az Németországnak is jó. Tehát több belegondolást igényel a dolog. Minden tagállamnak külön kell meghatározni az optimális kamat arányt. Legyünk nyíltak arra, hogy a szakszervezetek, a, a szakértők ö, új javaslatokat ö, hozzanak. Pervans, nem is vártam, hogy egyetérsen velem, és az adóparadicsomok tekintetében sem. Hazám, az Egyesült Királyság is, az USA is olyan országok, ahol legkevésbé félünk az adóparadicsomoktól, mert mert a, a cégek és a magánszemélyek adóztatása is átlátható és hatékony rendszerű. Aki generál, az nem feltétlenül bűn, bűnöző. Az adósemlegességet kell megteremteni, és az ekonban nyilván erről fogunk majd még vitatkozni, örülök elő ezeknek a vitáknak, de nézzék meg a kollégák, hogy a Kajmán szigeteken milyen szabályozott a piac. Nem igaz, hogy ott ne lennének szabályok, nem igaz, hogy nem tudják, mit csinálnak, sok erőfeszítés történik Eh, annak érdekében, hogy ott legyenek szabályok. Aki közelről látja, az belátja, hogy nem ott van a hiba fő oka. Ami eh, a jelentés magát illeti, nyilvánvaló, hogy ez a hét oldal nem elég minden, például a szociális aspektusok feltárására. Nekem kénytelenül eh, a pénzügyi ágazatra kellett koncentrálnom, de nyilvánvalóan, és tudom is, hogy nagyon nagy bajok vannak más ágazatokon belül is ebből a problémából adódóan, csak ezt nem tudtam beleírni. E, a múltamból is következik az, hogy így fogalmaztam, ahogy köszönöm szépen, hogy megtették megérzéseiket. Mi is köszönjük. Ez a ma délelőtti ülés vége, de emlékeztetem önöket arra, hogy háromkor a délutáni ülésen meghallgatunk egy kopenhágai gazdasági szakértőt a nem hatékony ö, válaszadásról, az Európai Unió nem hatékony válaszadásának problémáiról.